right. Uh, I think have captured uh, all of the uh, actors who are active. Azt gondolom, hogy a témában mindenkit sikerült megtalálnunk, aki aktív ebben az ügyben. Tehát most a kilences napi rendi pontra térünk rá, az európai pénzügyi felügyeleti rendszer felülvizsgálata, és Svennek adom meg az előadónak a szót. most indítja be, úgy látom, a gépét, illetve magát. I, I think uh, uh, we do it a bit differently. So I... Azt hiszem, akkor egy kicsikét másképp fogom ezt csinálni. Először is köszönöm szépen. Stone, look, Igyekszem ezt globális nyelvhasználattal megfogalmazni. Köszönöm szépen a módosító indítványokat. Javaslom, hogy amíg hozzájutok az előre megért jegyzeteimhez, előre bocsátanám, hogy nagyon hasonló irányba megyünk összességében. Én üdvözlendőnek tartom a kollégák módosító indítványait, és összességében a frakciók egyforma hozzáállást fogalmaznak meg az európai felügyeleti architektúrát szeretnék erősíteni. Vannak ugyan eltérések, de nagyon egy irányba mutatnak az észrevételek és kiegészítések. Van néhány fontos eltérés. Bár ezek sokszor nem mindenki által osztott nézetek, hanem különböző árnyék előadók fogalmazzák meg őket. Néhányat szeretnék ezek közül kiemelni. Az egyik kulcskérdés, hogy a makrogazdasági felügyelettel hogyan bánjunk, hogyan kezeljük. Talán önök is megfigyelték, hogy az eredeti javaslatomban mi szerint egy teljes különvállás felé kellene haladni a tanulmány után, és aztán ezt töröltem, tehát a megfogalmazódott nézetekhez közeledtem a néppárt, illetve más frakciók részéről is. És most különböző javaslataink vannak arra nézve, hogy a felügyeletet az LKB-n belül hogyan lehetne erősíteni. Bár vannak kollégák, akik szerint teljesen külön kellene őket választani. Én úgy gondolom, hogy lehetséges a kompromisszum. Oly módon, hogy egyértelműen erősítsük azért a függetlenséget, és hogy ez milyen mértékű legyen. Azt gondolom ez az egyik érdekes vitánk lesz majd itt. Azt is láttam továbbá, hogy fontos különbségek jelennek meg abban a kérdésben, hogy a kötelező mediáció, a kötelező közvetítés hogyan valósuljon meg, egyes kollégek szeretnék a kötelező jelleget erősíteni. És Rolf, a te módosító javaslatod volt, hogy ezt korlátozzuk azért. Voltak érdekes beszélgetésénk erről. Egyesek azt hiszem, hogy az ECR szeretné, hogyha az hogyha a tagállami felügyeletek erősödnének. A másik elképzelés, és egyébként ezt visszaigazolják a nemzeti felügyeletek is, úgy gondolom, hogy az a probléma, hogy ez nem kötelező jellegű. Mert a kötelező jelleg lehetősége. Nagyon fontos azért, hogy az informális hatáskör megvalósuljon. Tehát azt gondolom, hogy a parlament álláspontja az legyen, hogy a kötelező jelleg érvényesüljön általánosan, ahelyett, hogy minden cikkben ezt végig kellene küzdeni, végig kéne harcolni, hogy megvalósuljon ez a kérdés. Többen elmondták, hogy túl bonyolult rendszert állítottunk össze, és ez a túl összetett rendszer, nem illeszkedik az egyes irányelvek, illetve témák rendszeréhez, mert idáig úgy szokott lenni, hogy a kötelező jellegű közvetítés erre vagy arra a konkrét cikre érvényesüljön-e, és ettől nehézkes a szabályozás. És ezt más területekre is ki lehet terjeszteni az uniós joganyag megsértése témakörre például úgy gondolom, hogy a tagállami felügyeleteknek lehetőséget kellene kapniuk, hogy a teljes pénzügyi szolgáltatási jogszabályrendszerre kihassanak, bár ez nem annyira erős hatáskör, mint amit eredetileg szerettünk volna. Aztán emellett van az iránymutatásoknak a köre. A szakbizottság büszke tagja vagyok, kijelenthetem. Wolf Klintz volt csak rajtam kívül, aki azt kérte, hogy ezeket az um, hatásköröket korlátozzuk, és az ágazat nyomása is ebbe az irányba hatod. És kollégák, kérem szépen, hogy amennyiben az európai pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó joganyaggal egybevág, akkor érvényesüljenek ezek az iránymutatások szerinti hatáskörök, a jogalkotók néha nem olyan intelligensek, és nem látjuk előre, hogy a problémák hol jöhetnek elő. És nem várjuk meg a felülvizsgálatot, illetve az átdolgozást, hogy a tagállami felügyeleteket felkérjük, hogy állakítsák át a rendszerüket. Tehát így kellene, tehát ezt tekintetbe véve szabályozni. Ne engedjünk a lobby nyomásának, és az iránymutatás szerinti hatáskörök meglehetősen puha megközelítést tükröznek, és hát elnézést, Wolf, nem tudok veled egyetérteni ebben. Különösen szkeptikus vagyok a jogalkotás témájában. Ez egy olyan terület, ahol szívesen osztom a liberális frakció némely nézetet. Azt gondolom, hogy a felügyelet hatáskörét nem célszerű korlátozni, hogy korrigáljuk azt, amit nem tudtunk megoldani az ismert problémák miatt, amelyekről tudjuk, hogy a jogalkotás részei. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes oldások, ötletek futottak be öntől is eljárási ügyekben, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ilyet csak jogász tud kitalálni, úgyhogy gratulálok önnek, és magam nem tudtam volna őket kitalálni, csak gratulálhatok hozzájuk, és egyet is értek velük egyébként. Elképesztőnek tartom a mögöttük álló intelligenciát. Tehát végig kellett, hogy gondolja a jogalkotási eljárás egészét, hogy ezeket a megoldásokat elő tudja terjeszteni. Tehát rendkívül intelligensnek találom a megközelítést. Talán itt most az első körben az észrevételmét be is fejezném és van még további mondani valom későbbre, és az első körös módosítókkal együtt egyet értek, széles körű kompromisszum tűnik kibontakozni, és ennek alapján a bizottság elindulhat a felővizsgálat és átdolgozás irányába az érintettekkel együttműködve akik még további megoldásokat sürgetnek majd. Köszönöm szépen kollégák az észrevételeket. Elnök, köszönöm Sven. Most következnek szokott rendben az árnyék előadók. Astrid az LPP e részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel én szorgalmas, e elkötelezett árnyék előadó vagyok, és ragaszkodom e szerepkörömhöz a frakcióm nevében az egész hétvégét arra fordítottam, hogy a 325 előterjesztett módosítót átnézzem, ezeket kollégánk Gigold úr jelentésével kapcsolatban terjesztették elő, és én bátorítónak, illetve mm, esetenként kevésbé optimistának tartom ezeket a módosító indítványokat. Igaz, hogy az európai felügyeleti rendszerről szóló irányelv és az erről szóló jelentés. Ahogyan hallhattuk az előadótól, a bevezetőben egy átfogó megoldást kínál, és én ezt nagyon helyesnek tartom. Ami a módszertant illeti. Úgy gondolom, hogy itt azért alapvető problémákat kell megfogalmaznom, és elmondom részletesebben. Az első eszmecserét követően kétségeimet fejeztem ki az eljárással kapcsolatban, hiszen itt készül egy előadás, illetve egy jelentés, amit megkap majd a bizottság januárban vagy februárban, és 2014. január elején megjelenik majd ennek alapján a saját jelentés, és a bizottság a saját jelentését már előzetesen ki fogja adni, tehát igazából nem látom, hogy mi lesz ennek a ráhatása a folyamatra. És be kell valljam, hogy kétkedő vagyok ez ügyben több okból is. Először is megállapítom, hogy az előadóm egyértelműen az élére állt számos módosító indítványnak. E- erre megvan a lehetősége, de kicsit furcsa, meg kell mondjam, hogy az ember ír egy jelentést, pár héttel később pedig megbombázza saját magát rengeteg módosító indítványjal. Gigold úr talán azt válaszolja majd erre, hogy az Európai Parlamenti jelentést szerette volna segíteni ezekkel a módosító indítványokkal a pénzügyi felügyelet témában. Nem kevés pénzbe került ennek a dokumentumnak az összeállítása, miközben a parlament takarékoskodik, tehát nem sokan voltak ott, amikor bemutatta az előadó a jelentést. Elnök asszony, a, az előadó maga is kicsit késve érkezett, és két árnyék előadó, jó magam és a szocialista frakció részéről az elnök. És egy kicsit előbb ment el ráadásul az ülésről az előadó, ami azért nem túl pozitív PR hatással jár. elmondom, hogy hol érzek nehézséget. Nem is annyira az előadó hozzáállása vagy szövegével kapcsolatban, hanem a saját kezdeményezésű jelentés tartalmi vonatkozásával, részleteivel kapcsolatban. Tehát rengeteg olyan részlet, illetve olyan megfogalmazás nehezíti a szöveget, ami olyan olvashatatlanná teszi, hogy az ember a fától nem látja az erdőt. És ez érvényes a legtöbb előterjesztett módosítóra. Elnök asszony, itt a szakbizottságunkban gyakran igen aprólékos részletekbe menő munkát végzünk, például az intézményi kérdésekben, vagy a demokratikus szervezetek legitimitása kapcsán, amelyek egyébként nem azonos legitimitásúak, bár néha mégis, és ugyanakkor ez fordított hatást ér el. A jogalkotási feladatkör szerintem tiszteletben tartandó, és szorítkozzunk erre. Tehát különösen akkor, amikor szabályozásról van szó, akkor tartsuk tiszteletben a jogköröket. Tisztelt kollégák, valóban úgy gondolják, hogy egy parlamenti jelentés, amelynek a célja, hogy a pénzügy felügyelet felülvizsgálatát szolgálja európai szinten, valóban szükséges-e hogy még akár a mezőgazdaság vonatkozásában is részletekbe menő észrevételeket fogalmazzon meg, hogy itt egy konkrét példát említsek. És aztán elnök asszony, hogyha ilyen részletességgel van dolgunk, én egyenesen illegitimnek tekintem ezt a megközelítést. Tehát azt hiszem, hogy nem az a lényeg, hogy egy tanácsadóval együttműködve elkészítsünk egy ennedik jelentést. Tehát ne tévesszük szem elől a munkánknak a lényegét. Én úgy gondolom, hogy sem az ECO munkáját, sem az Európai Parlament munkáját nem segíti, hogy egy saját kezdeményezésű jelentés elvész a részletekben. Olyan szinten, hogy olvashatatlanná válik. Természetesen a többség dönt, elnök asszony, de a következő hetek során szeretném elmondani, hogy mindent meg fogok tenni, hogy koherensebbé váljon ez a jelentés. És nagyon örülök, hogy a kollégáim, akik egyeztetnek vele ebben az ügyben, úgy gondolom, hogy őket is nagy örömmel tölteni majd el, hogyha világosabbá válna a szöveg, illetve osztják az aggájaimat. Legyen rövid a jelentés, de legyen nagyra törő. Tehát a nagy elveket rögzítse, és ne veszen el a részletekben. Szerettem volna ezt jelezni, és gondolkodásunk szempontjává tenni. Aztán hozzászólásom elején elmondtam, hogy nincs áthidalhatatlan nézeteltérés közöttünk, Én azt gondolom, hogy a meglévő rendszerből kell kiindulni, és arra javasolni módosításokat. Ne felejtjük el, hogy az európai felügyeleti rendszer már most is reformon esik át. Én úgy gondolom, hogy nem az a leghatékonyabb, hogyha minden felül akarunk írni, mindent át akarunk írni. Én úgy gondolom, hogy a többség azt támogatná, hogy legyen európaibb jellege a felügyeletnek, és lazítsuk a kapcsolatokat a tagállami felügyeletekkel. A szavazáskor érvényesüljön egy központi irányítási jelleg. És úgy gondolom, hogy túl korai még ezt részletesebben szabályozni. Aztán az Európai Pénzügyi Felügyelet működési szerkezetére vonatkozóan azt gondolom, hogy 2010-ben, amit meg lehet tenni, meg lehetett tenni, azt meg is tettük, és az LKB-nak e van irányítási szerepe, elsőbsége. Mert ott van a szükséges szakértelem és a szakértelmet nem lehet improvizálni. Amikor Drági úr tegnap itt járt, akkor elmondtam, hogy a hatásköröknek a túllépése komoly probléma lehet egy olyan intézménynél, mint az övé. Az LKB jogkörei nőnek, és az LKB elnök elmondta, hogy mindent elkövetnek az átláthatóság biztosításáért. És hogy az új kihívásokkal meg tudjanak birkózni. Az EKB meggyőződése, hogy a hitelképessége forog kockán. Nincs ez ügyben egyébként kétségem, hogy valóban így kell megoldani a feladatokat. És én ellen fogok annak állni, hogy az LKB, illetve a pénzügyfelügyelet között megszűnjön minden kapcsolat. Ennyit szerettem volna elmondani. Úgy gondolom, hogy az a jelentést egyszerűsítsük, olvashatóvá, érthető és áttekinthetővé kell tennünk. Tehát ne nézzen ki úgy, mint egy konzultációs cégnek, vagy egy könyvvizsgáló cégnek a jelentése. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Uh, now for the, uh, SND. Az SND nevében Antolinak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nos, 23 módosított nyújtottam be, ezek egy részét Elisa Ferreira írta a frakción koordinátoraként osztom nagyban azt a tervezetet, egyetértek nagyjából a, a, a Igod úr által benyújtott tervezettel. Megfelez annak az elvárásrendszernek, ami az parlamenti felügyelettel szemben állítható. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos pillanat ez, át kell gondolnunk, hogy hol is tartunk, és javítani kell az anyagot. Véleményem szerint három nagy orientációs irány van. Először is az Európai Felületi Hatóságok szerepe, illetve kapcsolata az egységes belső felületi rendszerrel. Úgy gondolom, hogy az európai felületi rendszert nem vonja itt semmi kétségbe, hanem kiegészíti az egyik rendszer a másikat. Nyilván bizonyos inkoherenciák vannak, amelyeket azonban ki kell javítani. Nyilvánvaló, hogy ha hasonló munkát végeznek, akkor az európai, akár az Európai Bank hatósággal is a lehető nagyobb koherenciára kell törekedni. Van egy olyan vonatkozás is, amely csak érdekes, ez a makrofelügyeleti kérdés, illetve a mikrofelügyeleti kérdés. Nyilván több tapasztalat van a mikrofelügyeleti rendszerrel, amely arra fókuszál, hogy a vállalkozások fizetőképességét odafigyeljünk. Makroszinten hiányzik a hasonló tapasztalat. Úgy gondolom, hogy itt a titkárság tud logisztikai támogatást nyújtani. Minden esetre, ha a makroszintű felügyelet teljesen megfelel annak a, a konkrét mandátumnak, amelyet a bank birtokol, akkor ennek működnie kell. A pénzügyi stabilitást is elszolgálja. Eh, nyilván a foglalkoztatás és növekedés felé kell haladnunk, ehhez be kell vezetnünk egy eh, bizonyos eh, célkitűzést, ami azt jelenti, hogy óvatosan kell eljárnunk, és az Európai Unió kormányzási rendszerét is fel kell vizsgálni. Ugyanezt folyik ugye az Egyesült Államokban is néhány javaslatot benyújtottam ebben a szellemben, és az alapelképzelés ugye az, hogy megfelelően kapcsoljuk bele az Európai Szemeszter programjába és az európai kormányzás módosított rendszerébe ezeket a megfontolásokat. Másik kérdés, hogy hogy lehet magad a hatóságokat javítani a működésükben. Az egyik ilyen vonatkozás a további felelősségek eh, ki eh, allokációja az elnökségek felé ez a rendszert eh, működőképesebbé tenni, végrehajtói jelleget adna neki, rugalmasabbá tenni anélkül, hogy minden esetben testületi döntéshozatalra lenne szükség a napi döntéshozatal szintjén, tehát ezt az elnök is meg tudja tenni, annélkül, hogy testületi döntésekre kerülne sor, tehát ez a javítaná. Azt hiszem, hogy most kell gondolni arra is, hogy az érdeketeket hogy lehet bevonni ebbe a folyamatba egy kiegyensúlyozottabb módon. Ezek azok a vonatkozások, amelyekkel kapcsolatban módosítókat nyújtottam be. A másik kérdés az az, hogy milyen feladatok vannak ezeket, hogy lehet tökéletesíteni. Ez, ez ugye a kötelező, a kötelező közvetítés kérdése, amelyet arra találtak ki, hogy a konfliktusokat megoldjuk, hogy a hazai hatóság, e, e, tehát a két érintett hatóság közötti konfliktusok is megoldhatók legyenek. Ez egy közösségi módszer, e, azonban úgy gondolom, hogy itt következetességet is kell, is meg kell célozni. Hiszen vannak olyan esetek, amikor nyilvánvaló összeütközések, konfliktusok vannak, más esetekben azonban nem konfliktusok vannak, hanem Eh, egyfajta szórás tapasztalható. Itt a hatóságnak rendelkeznie kell a kezdeményezési joggal. Annak érdekében, hogy eh, Európai Unió szinten nagyobb következetességet tudjunk elérni. Van itt egy másik vonatkozás, tiszta vagyunk azzal, hogy eh, nincs eléggé részletes mandátumunk ezzel kapcsolatban de azért érdemes vannak kodifikálni a befektetőkre és a fogyasztókra vonatkozó szabályokat. Ez az egyik olyan kérdés, amely, amelyet a hatóságoknak eh, kezelniük kell a megfelelő struktúrában. Eh, itt az ideje, hogy ebbe az irányba lépéseket tegyünk. Eh, nyilván a bázeli felügyeleti kritériumokat amelyek részben a felélete, részben a az irányítása, kormányzása kapcsolatosak, ezeket követni kell Európai Uniós szinten. Alapvető elvárás ez, hiszen amikor az Európai Unió meghatározta a bail-in szabályokat, akkor nyilvánvalóvá tette, hogy azok, akik felelősek a pénzügyi ágazatban a döntésekért azok, azok céges szinten is felelősek, és ennek világosnak kell lennie. Egy másik fontos vonatkozás az infrastruktúra felügyelete, mégpedig a határon átnyúló infrastruktúra felügyelete itt világosan és egyértelműen európai felügyelet alá kell ezeket helyezni a legészszerűbb módon, annak érdekében, hogy ne legyen ez egy második típusú döntéshozatali réteg. Tehát közös infrastruktúrákkal van szó, és ehhez képest, ehhez, ennek megfelelően egy egységes európai felületre van szükség. Vannak más vonatkozások is, de a legfontosabb szerintem az, hogy a, ezek a javaslatok ugye egy, egy jelentéstevő számára egyfajta kiindulási pontot jelenthetnek, és azt mondhatom, hogy nyitottak vagyunk ugye arra, hogy ezt a fajta egyeztetést folytassuk. Köszönöm szépen. Most akkor Quint kolléga az ELDE frakcióból. Köszönöm Sharon a szót ahhoz a ponthoz kapcsolódnék, amit Sven kritizált, vagyis ahhoz, hogy a tagállami hatóságoknak kötelező érvényű jogosítványokat kell adni, vagy sem. Én általában ezt nem ellenzem, csak azt mondom, hogy a jogalkotó az első fázisban dönthessen erről, mint ahogy a BRD esetében is döntöttünk, és nem örülnék annak, hogyha ezt általánossá tennénk, <clears throat> és általános feltételé tennénk. Idén elején láttuk, hogy az ESMA, azt hiszem ez a mi dossziéval összefüggésben történt, iránymutatásokat dolgozott ki, amelyek részben legalábbis ezt az első szintű jogalkotást befolyásolták, és ezt meg kéne akadályoznunk, tehát a, az első szinten ne legyen a felügyelő hatóságoknak kötelező érvényű mondani valójuk. Ami a felügyeletek rendszerét illeti, úgy gondolom, hogy ennek pedig nem szabad átvennie olyan funkciókat, amelyeket soha nem szántunk neki. Például a makropudenciális feladatokra hoztuk létre, ugye csupán, és nem feladata a mikroprudenciális felügyelet. Tehát ezen a területen ne tegyen javaslatokat. Mert az ilyen típusú javaslatok egy nemzeti szintű felügyelet kompetenciájába tartoznak, és biztos, hogy nem az együttműködés rendszerébe. Szerintem az európai szintet viszont be kell vonni közvetlenül a jogalkotásba. Illetve ezt mondja a szöveg, de én ezzel nem értek egyet. Mert ebből az a kérdés adódik, hogy most több hónapos tapasztalat tükrében már nem vagyunk róla meggyőződve, hogy ez jó lenne, hogyha szorosan bevonnánk a jogalkotásba. Ugye nagyon szorosan a központi bankhoz kötődik ez a felügyelet, ugye erről sok vita volt, még személyében is megegyezik mindkettőnek a legfőbb vezetője, és éppen ezért aztán pláne nem jó, hogyha jogalkotással is foglalkozik. Jó, ettől függetlenül maradhat felülem a központi bank része, a központi bank épületének a része, vagy teljesen függetlenül is működhet. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ne akarjon közvetlenül hatást gyakorolni a jogalkotásra, és ne legyen a központi bank uralma alatt. Ami a felügyelők tanácsát illeti, Egyetértek az előadóval abban, hogy a nagyobb tagállamoknak talán itt több esélyt illene adni, hogy ehhez most egyszerű többséget kell, vagy minősre többséget előírni, azt még el kell gondolni, ki kell számolni. De az a javaslat, hogy közvetlen kapcsolatban legyenek ezek a felügyelő szervezetek a lakossággal, ez ö, lehet, hogy szépen hangzik, de szerintem gyakorlatban nem megvalósítható, mert gondoljanak bele, hogyha minden polgár közvetlenül a felügyelethez fordulhat, milyen káosz lesz abból, meg mekkora munkateher. Ezt csak úgy lehetne megoldani, hogyha felfújjuk a rendszert, már pedig ezt nem akarjuk, inkább legfeljebb esetleg egy eh, FAQ rendszerrel, a gyakran feltett kérdések listájával kéne ennek eh, elejét venni, vagy elébe menni a lakossági kérdéseknek, de biztos, hogy nem feladata ennek a szervezetnek az egyes igények megválaszolása. Azzal viszont egyetértek az előadó véleményében, <clears throat> hogy a felügyelő szervezet érdekeltnek legyen hozzáférése a szükséges információkhoz. Ez a múltban nem volt így, pláne határokon átnyúló módon nem érvényesült, és emellett azt is garantálnunk kell, miközben ez nagyon fontos, hogy legyen valamilyen egységes formátum amely a közös nevezőt megteremti, és az értelmezés horizontokat beszűkít, hogy ne kelljen ezzel is külön foglalkozni, hogy az egyes alágazatok nyelvezete nem ö, egyezik meg, és ebből aztán egy papírtorony keletkezik. Az is kérdéses számomra, hogy a felügyelő szervezetek ö, nek lesz -e a gyakorlatban olyan fel, függetlensége, mint amivel rendelkezniük kéne, hiszen a bizottsághoz is szorosan kötődnek, a nemzeti felügyelőhatóságokhoz is kötődnek, és már látható, hogy a nemzeti felügyelőhatóságok megpróbálnak már is ö, nyomást gyakorolni, ö, az EBA elnökére, és a függetlensége, hát enyhén szóval megkérdőjelezhető. A függetlenség azt is jelenteni, például, hogy pénzügyileg is független, tehát ez megint csak nem érvényesül egyelőre, mert nincs elég pénze, nem tudnak kellő módon szakértőket felvenni, és csak elvi függetlenségük van, de ha nincs pénzük arra, hogy független szakértőket bízzanak meg, jól megfizessék őket, akkor cselekvésképtelenek maradnak. Ezek voltak a fő mondandóim. Lenne még talán itt egy apróság, amit Sven, te is említettél egyszer, az ugyanis, hogyha a közösségi jog sérül, akkor kellő intenzitással kivizsgálják-e az ilyen helyzeteket. Mielőtt azt kéne mondanom, hogy a, a felügyelő hatóságnak túl kicsi a vizsgálati jogköre, inkább azzal kéne talán foglalkoznunk, hogy a jelenleg rendelkezésére álló vizsgálati jogkörével éle és tudja azt jól használni. Köszönöm. Most az ECR frakció nevében Kéknek adok szót, köszönöm. Ez a ö, megállapodás az árnyék előadók között szimpatikus, de Luling asszonynak mondom, hogy ne akarjuk újraírni ö, az kezdeti primér jogalkotást. Nagyon rövid idő alatt kellett ezt megalkotni, és szerintem a felelős hatóság viszonylag gyorsan felállt, ami a felügyeleteket koordinálja, feltárták a szükséges forrásokat, és elkezdett működni, és már is javult a felügyelet színvonala EU szerte, tehát az együttműködésnek már is gyümölcsöt hozott a létrehozása. A módosítóim ennek megfelelően alakulnak. Először is én is a függetlenséggel foglalkozom ezekben is. Szeretném garantálni azt, hogy nem ö, gyengítjük meg a koordinációs funkciót azáltal, hogy túl sok napi szintű adat kezelését bízzuk a ernyő szervezetre. Tehát ha ezzel kapcsolatban költségvetési módisítók születnek, és különböző ö, lefaragások történnek, azt nem tudom támogatni. Aztán módosítóim azt is kimondják, hogy a nemzeti szakemberek jobb bevonása mindenképpen segíteni a munkát, és a függetlenség megerősítésére pedig formalizálni kell az eljárásokat a bizottságban és a tanácsadói körben, és hogy hogyan használják föl a tanácsokat, és ha eltér a tanástól, akkor el kelljen magyarázniuk, hogy miért, miben térnek el az, azon szakmai testületek ajánlásaitól, amelyet követniük kell. Felmerült, hogy a központi bank elnökét nem kéne külön választani a felügyeleti hatóság vezetőjének személyétől. Ezek továbbra is kényes kérdések, ezekkel még foglalkozni kell. Ugye az EBÁT annak a szabályait módosít javítanunk kellett az egységes felügyeleti mechanizmus tükrében, és ott is garanciákat kellett beépíteni az eurozóna és nem eurozóna tagok vonatkozásában. Most tehát arról kell törekednünk, hogy frissítsük a szöveget ezeknek a tükrében, és a függetlenségét a felügyelő szervezeteknek erősítsük, és a vizsgálati jogköreiket, az EU jog alkalmazásával kapcsolatos vizsgálati jogköröket tovább növeljük. Szeretném, hogyha már most is viszonylag sok jogosultságukat használnák, láthatóvá tennék. De ugyanakkor azzal is egyetértek, hogy az ESZÁK-nak elsősorban az európai fogyasztók érdekét kell szolgálnia, nyilván a beruházókét, bankokét, és de még inkább a fogyasztókét, az ügyfelekét, és ehhez végül is megvan minden lehetőségük. Sok egyéb módosítóról beszélhetnék meg, még mi támogatjuk mindazokat a módosítókat, amelyek az, az ESAC és a Digi Competition együttműködését javítják, erősítik, jobbítják, és a versenytorzító gyakorlatok háttérbe szorítását lehetővé teszik. Vannak olyan fellépések, amelyek sajnos még súlyosan sértik ezt az elvet, és ezt most már végre érvényesíteni kell. Vannak még egyéb területek, ahol még örülnénk további eszköztárnak. A szakmai szakemberrelátottság tekintetében például. Jó lenne látni azokat a költséghatékonyság és hatás elemzéseket, amelyek történtek, meg történket, és amikor minket jogalkotókat eléri majd az első olyan jelentés, amely arról számol be, hogy az első szinten sikerült elérni valamilyen előrelépést, és ezt alátámasztja valamilyen részletes gazdasági elemzés, és akkor az nagyon nagy segítség lesz a saját jogalkotási munkánk szempontjából is, hiszen bizonyítékokra tudunk támaszkodni, és nem csak feltételezésekre. Valamennyi, szinte valamennyi intézkedést támogatok, amelyek az átláthatóságot növelik, a bizottsággal való együttműködés átláthatóságát és hatékonyságát, sőt én tovább mennék, valamennyi EU intézménnyel ilyen átlátható kapcsolatrendszerben kéne lennie a szervezetnek. Jó volt, hogy megléptük ezt a lépést, felegdottuk őket, működnek, a célt, nekik jelölt célt szolgálják, nem kell őket átalakítani, de minden lehetséges és számukra már rendelkezésre álló eszközzel élniük kell, főleg mondom a vizsgálati joggal, EU jog alapján a függetlenségüket növelni kell, ehhez nem segít most jelenleg a költségvetés és legyen átláthatóbb a bizottsággal való kapcsolattartás, a fogyasztóvédelmi aspektus, a fogyasztók védelme inkább, mint a szolgáltatók védelme. Ezek még fiatal intézmények, kora, még, kora lenne még ítéletet alkotni róluk, szeretném, örülnék annak, hogyha a nekik adott kompetenciákkal élnének, és most nem jött el még az ideje annak, hogy már is átalakítsuk őket. Majd megérnek. Köszönöm szépen, én is felírtam magamat a hozzászólók listára. Kére valaki más még szót, amennyiben nem, akkor átveszem magamtól a szót. Köszönöm szépen, Sven, a jelentéstervezetet, és ami a módosítókat illeti, még nem volt időm részletesen átnézni őket, tanulmányozni fogom majd őket, az eszáknak a napi működését illetően, illetve az elnökök kinevezése témájában a megfelelő időkeretben jeleztük a e, problémákat, illetve az európai szabályozói e, programot át kell még vizsgálni. Elnézést, Sven, hogy a econ elnökének a magán e, aggodalmait megosztottam veled, de hát ezek a felmerülő ügyek a 8-as, illetve 84-es ügyében annyit tudok mondani, hogy a felügyeleti tanács, illetve a elnöknek a jogköreit illetően én úgy gondolom, hogy itt egy mini testületről van szó, és a tagállamok megfelelő funkciói úgy valósulnak meg, hogy alapvetően itt a parlamenti szemszögből nézzük a dolgot, és nem feltétlenül visszük ezzel előre az európai szabályozást. És itt nem annyira az eszák függetlenségét ásuk alá, mint inkább a felügyeleti rendszer egészét, annak a függetlenséget. Mert mi annyit szeretnénk, mindössze, hogy nemzetközi szinten vállalják fel a szerepüket az eszák, illetve képviseljék Európát. Jelen pillanatban meg kell mondjam, hogy nincs feltétlenül összefüggő következetes európai megközelítés, mint mondjuk a Bázel Bizottság. És talán erősebben ki tudunk állni egyes európai érdekekért, mint ahogyan azt később rendezni tudjuk, mint a CRD 4 -jel, és azt gondolom, hogy a koralapú diszkrimináció, illetve egyéb ügyekben egyszerűen kevés volt az időnk, és azt mondtuk, hogy e, jó lenne, hogyha ezek a problémák nem ismétlődnének meg, úgyhogy ebben az értelemben terjesztettem elő eljárási jellegű módosítóindítványokat. És aztán a vegyes bizottság témaköreit úgy kellene egyeztetni, hogy ne kettőzzük meg a munkát, ne legyenek átfedések a bizottsággal, az együttműködés úgy kellene, hogy alakuljon, ahogy Kate-től hallottuk, hogy a visszajelzésünket vegyék figyelembe, mert akkor, amikor a magunk vizsgálatait lefolytatjuk, akkor ebből kellene tudnunk kiindulni. És ezek a feladatok eh, mennek előre a maguk útján, sőt fejlődnek az ügyek, azt mondhatom. Az ESZÁK teljesítménymutatókat dolgozhatnak ki a szabályozói eredményeket követve a napi felügyeleti munka alapján. Továbbá gazdasági elemzéseket végezhetnek a pénzpiacok működéséről. lehet, hogy több erőforrásra lesz ehhez szükségük, de mindenképpen ezekkel az áttekintő vizsgálatokkal előre kell haladnunk. Az eszáknak valóban fontos szerepük van ezen a területen, és sokkal komolyabb fogyasztóvédelmi szerepük van a piac működése kapcsán. Nem mondom, hogy a prudenciális szerepkörük nincs felügyeleti témakörben, de én úgy látom, hogy a piacszabályozás lefedi ezeknek a kérdéseknek a többséget, és ez egyik oka annak, hogy még mindig küzdünk azért, hogy erősebb szankciók álljanak rendelkezésre, például a MIFID-del, mint a CRD 4 A tanács pontosan ezt az érvet használta fel, hogy a prudenciális szankciókat gyengítse. Aztán a székhelyügyében egyesek számára ez nagyon fontos, nekem kevésbé. Ennek politikai jelzés értéke van, és mindenkinek megvan erről a maga álláspontja. Az eszák szerintem elég jól együttműködtek, nem mondhatjuk, hogy ez nem volt így. Ott voltam több olyan ülésen, egyeztetésen, ahol ők elmondhatták a mondani valójukat, és valóban együtt gondolkodás valósult meg át kellene gondolnunk, hogy az Európai Rendszerkockázati Testületnek a munkáját hogyan kellene továbbfejlesztenünk. Ez elsősorban központi banki dominanciát jelent. Kialakíthatunk egy olyan rendszert, amely egy alternatívát nyújt arra, hogy a központi bank kifejtse a maga álláspontját. De akkor, amikor a pénzügyi válság közepette a központi bankoknak a bölcsességét szeretnénk igénybe venni, akkor valami megoldást találni kell erre. Tehát a tudományos testületek, bizottságok szerepe az én tapasztalatom szerint nem feltétlenül a leghatékonyabb. Tehát érdemesebb végig gondolni, hogy hogyan tudunk kialakítani egy kisebb létszámú, de ütőképesebb testületet, amely rendszeresen ülésezni és tud, illetve döntéseket képes hozni. Az általunk meghatározott korlátok mellett meglehetősen jól működött ez a testület, és a funkcióit ellátta, annak ellenére, hogy nem volt könnyű dolga. Számomra az alapstruktúra szintjén ezt a testületet kéne a legátfogóbban módosítani. Ennyit szerettem volna elmondani, látom, hogy a szavazás miatt jönnek visszafelé a terembe, úgyhogy visszaadom az előadó úrnak a szót, Sven. Hogy válaszoljak néhány fontosabb felvetésre. Ahogy említettem, az ön módosítóval kapcsolatban általában elnök asszony egyetértek ezekkel a módosítókkal, egyetértek abban is, hogy vannak olyan ügyek, ahol valószínűleg nem fogunk egyetérteni. Úgyhogy ez például a székhely kérdése, egy épületben, egy helyen legyenek-e, avagy sem, és valószínűleg abban sem fogunk megállapodni, hogy milyen legyen a szavazási eljárás, szavazás és szabályzata. Ezt meg kell szavazni, a meglévő szabályok értelmében ezen túlmenően vannak véleményvetéresek, még, személy szerint nem értek egyet azzal, hogy a demokratikus szavazásoknak Eh, a vonatkozó pénzügyi piacok mérete szerint kell lefolynia, hiszen a szavazatok eh, emberekről szólnak, nem fontokról, nem koronákról, nem euróról, bár ugyanis a pénz nem. Úgyhogy úgy gondolom, hogy eh, élénk vita várható, azonban nem szabad, hogy ez elterelje a figyelmünket a nagyobb kérdésekről. Egyetétek kéjel és az elnök asszonyal is, nevezetesen, hogy a fogyasztóvédelemre vonatkozó törvényeket meg kell erősíteni, ez vonatkozik a biztosítókra és a bankokra is. És meggyőződésem, hogy vannak problémák abban, ahogy ezeket a kérdéseket megközelítettük. Ez nyilván megváltozik, amikor a MIFID életbe lép, hatályba lép, hiszen nagyon sok további feladatot fog meghatározni ezen vonalkozásokban. A legfontosabb kérdést Astrid emelte, vetette föl, mekkora zavar támadhat, amiatt, hogy ilyen sok módosítót nyújtott be a csúnya jelentéstevő bácsi. Nos, elnézést kérek Astrid, de ezek a módosítók nem csak a mi két tanulmányokból származnak, hanem a három európai felügyeleti ügynökségtől, és egy részük a tőlük érkező finom utalásokra reagál. Mindesetre egyetértek maradéktalanul azzal, hogy a módosítóknak következetes és olvasható szövegre kell végül kifutnia, és tényleg együtt kell dolgoznunk azon, hogy ez a szöveg olvasható legyen, és meg is próbálom a kompromisszumos módosítókat ebbe az irányba alakítani. Azt azonban el kell mondanom, hogy semmi értelme nincs olyan tanulmányokat készíteni, amelyeket aztán nem használunk fel arra, hogy beépítsük olyan tanulságokat, a jogalkotásba, és nem elég az elvek szintjén sem megmaradni, hiszen eh, ez, ne, ez, ez addig jó, amíg új jogalkotást nem kezdünk. Eh, most azonban eh, rendes tapasztalataink, gyakorlati tapasztalataink vannak már. Ilyenkor konkrétnak, specifikusnak kell lennünk. Amellett, hogy a struktúrát szerkezetet és az olvasatosságot szem előtt tartjuk. Remélem ebben azért egyet tudunk érteni mindannyian. Aztán kéjfővetette még, de Wolf is felvetette eh, az európai eh, törvények eh, jog megszegésének kérdését. Itt a módosítók között is van egyfajta feszültség, kedves Kéj, én azt javasoltam, hogy az elnök kapjon bizonyos felhatalmazásokat, például olyan eljárásokat indítson be, mint például adatkérés, eh, vagy vizsgálhassa az európai eh, törvények mm, mm, megszegésének eseteit. Hogyha jól értettem, akkor ön szeretné ezeket a felhatalmazásokat csökkenteni, legalábbis bizonyos kollégák erre törtek. Ez azonban ellenmondás, hiszen az európai felügyeleti hatóságoknál azt láttuk, hogy azok megkaptak bizonyos felhatalmazásokat, például az európai törvények megszegésének kivizsgálását, ugyanakkor szükség volt a felügyeleti bizottság szintjén is egy döntésre, ettől kezdve gyakorlatilag egy mini tanács jött létre, és ettől ez már el is, eh, elő is állt a Varjú Varjúnak nem válja ki a szemét című népi játék. Ezért eh, szeretnék megoldást találni arra, hogy hogy lehet ezeket a felhatalmazásokat eh, használhatóvá tenni, anélkül, hogy belefutnánk a tanács problémájába. Ha ezt nem oldjuk meg, akkor olyan intézmények alakulnak ki, amelyek alig használják a jogi lehet feljogosít, tehát vagy gyakorlatilag. Ugyanez a helyzet nagyjából a kötelező közvetítésnél, hiába van benne mindenütt az Európai Uniós törvényben, maga, maguk az eljárások nem nagyon indulnak el. A legnagyobb probléma talán éppen ez lehet ezeknek a hatóságoknak a működésében, amelyet észrevettünk, ezért nem szabad, hogy ezt figyelmen kívül hagyjuk, vagy szemet húnyunk fölötte. Teljesen egyetértek Antolinnal eh, azzal kapcsolatban, hogy több szintű eh, jogosítványra van szükség. A közös bizottság egyetértek az elnökkel ebben is, eh, abban is, amit erre mondott, ön jó helyettesítette munkatársnőjét de ahhoz, hogy döntést hozzunk, nos, itt nyolc különböző vétó opció van. E, ezt ki kell találni, hogy akkor hogy csináljuk, de maga az alapgondolat általán teljes mértékben támogatható. Aztán itt van az információval, a tájékoztatással kapcsolatos probléma. Úgy gondolom, hogy kreatív megoldásra van szükségünk, hiszen egyfelől azt látjuk, hogy ezek a hatóságok gyakran nem rendelkeznek azzal a hat, felhatalmazással, hogy a megfelelő információt megkapják, mert akkor megint meg kell kérdezniük a mélytanácsot. Másrészt nem elfogadható, hogy az európai felügyelői hatóságok kérdéseket vessenek föl, miközben a, a, a nemzeti hatóságok is kérdéseket vetnek föl, és aztán még több hatóság kérdéseket vet föl, és aztán az intézményeknek végül csomó embert kell alkalmazni arra, hogy a különböző információszolgáltatási igényeket kezeljék. Ezek, ennek a formátuma ugye egy picit mindegyiknek különbözik, azt a munkát kell többször elvégezni. Tehát úgy gondolom, hogy ez lehet az egyik probléma valószínűleg, amelyel meg kell küzdenünk majd. Aztán ami az ESRB-t illeti, az Európai rendszer szintű kockázati hatóságot. Úgy gondolom, hogy itt eh, Drági úr is eh, jelezte, eh, túl sok tojást tettünk egy kosárba. Nyilván a funkciók szétválasztása kapcsán van mit még átgondolnunk. Többé kevésében nagyon egyetértünk abban, hogy az Európai Központi Bank volt a központi hatóság vagy intézmény, amely lehetővé tette számunkra, hogy az eurót megmentsük, megőrizzük. Ugyanakkor nem gondolhatjuk azt, hogy eh, az Európai Központi Bank elnökének eh, napi 24 óránál több ideje lenne. Nagyon világos, hogy ebben a válságban nem tudott olyan keményen dolgozni, mint eh, tudott volna, vagy mint kellett volna és erre ad hatalmi vagy feladat koncentrációra, de ha hát túlságosan sok feladatra nyilván megoldást kell találni. Mindent nem tudom elmondani, na de hát az emberek lassan szavazni szeretnének. Elnök, köszönöm szépen, Sven, és remélem, hogy hamarosan sor kerül az első kompromisszumos módosító kör lebonyolítására. Eh, addig is fölhímeztünk a falra egy szép nagy falvédőt tele gondolatokkal. És azt el kell most mondanom önöknek, hogy a bizottsági szavazatra, szavazásra január 23-án kerül sor, a plenárist februárra célozzuk be. Most pedig rátérünk. Ha? Hm? Na, hol van? Mi is ez? Na. Csak nem az Európai Beruházási Bank. Okay, uh, for the next, for agenda point 10. Nos, a tízes napi rendi pont az Európai Beruházási Bank 2012 éves eh, jelentésének eh, ügye lenne. A jelentéstevő Berman úr azonban nincs itt, Eh, ráadásul úgy gondolom, hogy itt túl sok vita nincsen az árnyék jelentéstevők között. Ezzel együtt hivatalosan meg kell a módosítókat beszélni. Nem tudom, hogy van-e bárki, aki most felszerelne, szeretne szólani a Berman véleménnyel kapcsolatosan. Eh, úgy veszem, hogy senki nem szeretne. A Bertnának meg a szót. Wernernek. Ich glaube, dass úgy gondolom, hogy ez a jelentés nem sok gondot okoz, mindjárt szavazunk róla, a szavazólista egyeztetve van. Szerintem az állásfoglalás kiegyensúlyozott, a fenntartható fejlődésre helyezi a hangsúlyt, és valamennyi fontosabb követelésünk belekerült, ha más nem a módosítók révén. Úgyhogy szavazhatunk róla. A zöld ne való jobb odafigyelést figyelést kérik egyes módosítók, ezt a mi frakciónk azonban nem támogatja. Kívánne bárki még ebben a témában megszólalni? Nagyszerű. Ezt akkor úgy tekintjük, hogy azért van, mert nem okoz vitát. Most jön az elnök néhány közleménye, megpróbálom gyorsan lezavarni őket, még a szavazásra érkezők megérkezése előtt. A 20-14-es ülésünk jegyzőkönyvét elkészítettük, a képviselőket szeretném emlékeztetni. Azért mondom ezt, hogy azért hallgassák, amit mondok. Ez az eljárás része, szükséges formalitás részemről tessenek figyelni. Emlékeztetem a kollégákat, hogy a parlamenti hét tekintetében az Ekon Bizottság eredetileg január 20-21-ére tervezett ülése szerdán 22-én lesz 3 és 6 óra 30 között. Right, I'll continue. Szabad folytatnom? És sütörtökön, január 23-án 9-től 12 30 ig és 3-tól 6 30 ig is tart majd. A bizottsági ülések weboldalán ez majd látszik, ami a a bankszanálási témában a politikai megegyezésre várhatóan január 11-én Strasbourgban kerül majd sor. Az irányelv ...2015. január 1-én lép hatályba, és 2016-tól áll föl a teljes rendszer. Az utolsó technikai egyeztetést tegnap és ma zajlott, és I keep stopping when it gets too noisy. Ha nagy a zaj, akkor kénytelen vagyok megállni. Ha el akarnak jutni önök is a szavazásig, akkor kérem, hogy legyenek tekintettel arra, hogy most én beszélek. Okay, um, a final technical meeting. Egy utolsó technikai egyeztetés most zajlik. A 70-es szabály alkalmazásával kapcsolatos szövegünk még készül, a plenáris szavazás februárban várható. A dátum még szerint alakul, hogy sikerül összeülnünk a DGS-szel, és reméljük, hogy még az év végéig, lehet, hogy már ma ez megszületik, de egy korai második olvasat biztos, hogy csak a DGS-szel való megalapodás után februártól észszerű. A MIFID-del kapcsolatban december 12-én volt egy egyeztetés, a komoditikra való iránymutatások és várható jogalkotás és szankciók kérdése ugyancsak megtárgyalásra került. Előrelépés történt, de még politikai kérdéseket egyeztetni kell. A 12. háromoldalú egyeztetés holnap lesz. A piaci visszaélésekkel szembeni irányelv vitája december 20-án volt Strasbourgban, és a különböző vizsgálati eszközök kialakítása, illetve a bűncselekményekkel kapcsolatos szankciók és jogi személyekkel szembeni szankciók és a, a, pén, a piaci visszaélésekkel kapcsolatos irányelve való egyeztetés várhatóan visszajön majd a parlamenthez, amint a munkacsoport december 16-a ülésének eredményeit véglegesítik. Reméljük, hogy lesz következtetés, és nem kell újabb háromoldalú egyeztetéseket folytatnunk. Ennyit kívántam elmondani az elnök közleményei között, és most akkor azt remélem, hogy áttérhetünk a szavazásra. Egy utolsó pillanatban keletkezek gyakorlati probléma miatt. Három-négy perccel kérem a halasztás, a szavazás elkezdésének halasztását, mert bizonyos dolgokat még ellenőrizni kell gyorsan. So there's just some final, final... Akkor néhány utolsó uh, apró érintésre szükség van, mielőtt eh, megkezdhetjük a szavazást. You, you, Elisa, you ready? Elisa, felkészülte? Kérem, hogy helyezzék be a készülékbe a kártyáikat, hogy, hogy próba szavazunk. Megnyitom a szavazást. my my not working. Yeah. Az én gépem nem működik, úgy tűnik. We are testing. Tehát próbakört tartunk. Right, the vote's open for the test vote. Megnyitottam a próbaszavazást. We have 41 members present. 41-en vannak itt, 43-an most már. 38-an megnyomták, most már 39, sőt 40, de hárman még mindig nem. Most már csak ketten nem nyomtak gombot. mindig aggasztónak találom, hogyha nem mindenki tudja a szavazatát leadni. Most már csak egy valaki, sőt, most mindenki leadta, tehát működik. Azt mondja, 30-an boldogok, 8-an nem tudják eldönteni, 3-an pedig elégedetlenek. Korin, te kértél szót? Igen, a, az esfp vel hogyha ezzel kezdenénk, akkor erről van észrevételem, mert tegnap beszéltem kollégákkal a hatályról, és csak két mondatban szeretném ezt megvilágítani, mert ez az SSM-et tükrözi, vagyis az SRM is valamennyi bankra kiterjed, de a gyakorlati munkában a nemzeti vitarendező szervezetek a cikkben foglalt szabályoknak megfelelő dokumentumokat összeállítják. Viszont a rendezés vagy szanálás esetében az alapok forrásának a felhasználása esetén az egységes hatóság kell, hogy elvégezze ezt a feladatot, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Okay, thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Jelzik közben, nekem, hogy egy-két szóbeli módosítónk is van, amelyeket majd fel kell olvasnom, amikor odaérünk a szavazásban. De remélem, hogy a frakciók ezt már belső körben megvitatták, tisztázták. Mindenki készen áll, akkor megkezdjük a szavazást. Tehát 83-as módosító mellette. szavaz ellene. tartózkodik? Elutasítottuk. 85-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 86 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. C mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum először is egy szóbeli módosítót terjesztett elő az ECR, az, és a bizottság kiegészítés mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tehát az eredeti D kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum két részben, három részben. Első rész mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. C, harmadik rész, tessék, a kettesről elektronikusan szavazzunk, rendben, elnézést, hogyha túl gyorsan végigfutottam rajta. Mindenki szavazott, rendben, 24-21 arányban elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk tovább lépve a 307-es módosítóra, hogyha sikerül fellapoznom, tehát 307 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. F kompromisszum. Nem, 307, ha akarják, ellenőrizhetjük, de szerintem elég világos az eredmény. A néppárt magára maradt már szóval. Mindenki szavazott, még ketten nem adták le a szavazataikat. Lezárom, lezártam most már, és elutasítottuk. 24-19 arányban F kompromisszum, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. GA mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 381 mellette ellene tartózkodik, el, elutasítottuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. L mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. M mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. N először is egy szóbeli módosító érkezett a néppárt és a zöldek részéről. Ez csak szóbeli mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Tehát most a szóbeli módosítóról elektronikusan szavazunk. Mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom. Az eredmény, elfogadtuk a szóbeli módosítót. Most pedig a módosított szóbelivel módosított kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ugyanolyan arányban. Most az ó kompromisszumról szavazunk részenként, két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Most jön az 587. Tehát 587 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. P kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Q mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. R. Ez egy új részenkénti szavazás. Megkapták valamennyien? Vagy föl kell olvasnom? Én két részben látom a listámon. Önök is? Akkor rendben. Első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. S kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. T mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. U kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 643 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. V mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 649 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Részenként szavazunk, illetve ezt visszavonták, úgyhogy nem lesz részenkénti szavazás a W kompromisszummal kapcsolatban. Tehát a kompromisszum eredeti mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. X kompromisszum valahol. 35-ös oldal, X mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Y mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. a mellette várjunk egy kicsit, John Paul, te ellenzed, nem? Tehát mellette nem, akkor elektronikusan szavazzunk. Tehát YA kompromisszum elektronikusan. Nem látom, mi is lenne a feladatom, mondja az elnök asszony. Nem hoztam el a szemüvegemet, eltörött. Úgyhogy nehéz dolgom van ma. Elutasítottuk ez az eredmény. Szerintem egy más irányú szavazat nem oldja meg a dolgot. Z mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jön az AA mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. AB mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 731 mellette ellene tartózkodik, elfogadt, illetve elutasítottuk. AC mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 732 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Elnézést, Pablo, ez is a tiéd volt, AD, szóbeli módosító az ECR-től, először a szóbeliről, tehát mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk a szóbeli módosítót, tehát az AD eredeti mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk következik az AE kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, AF mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, AG mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, AH mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, AI mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, AJ mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, AK mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AL mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AM mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AN mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AO mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AP mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AQ mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AR mellette ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. AS mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. AT mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. AU mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. AV mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. AW két részben első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. AX mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AY mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 877 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. BA mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BB mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 882 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. BC mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BD mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BE mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BF mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BG mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BH mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BI egy LCR e szóbeli módosítóról szavazunk elsőként mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tehát eredeti BI mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BJ mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BK mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BL mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BM mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BN mellette, tehát BN mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. BO mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. BP mellette, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. BQ mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. BQA mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BS mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1019 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. BT mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BU mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. BV mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. BW mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. BX mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. BY mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. BZ mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. CA mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Rendben, AFKO 1 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. CB mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. CC mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 90-es mellette. Oh, yeah, so I do, sorry. Elnézést, mondja az elnök asszony. Most a 89-ről szavazunk mellette, mert a CC kompromisszum, e, azt elutasítottuk, hogyha 89 mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük, mert nem egyértelmű. Tehát most a 89-es módosítóról szavazunk, a CC alatti ö, e, strafozott rubrikában még hárman egyen nem adták le a szavazatukat, most már lezárom, mindenki szavazott, úgyhogy az eredmény elutasítottuk. Tehát jön a kettes mód, ö, mellette ellene tartózkodik, ezt is elutasítottuk. 90-es mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük inkább. Tehát 90-es. Mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. És valóban elfogadtuk. 91 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. CD mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. CE mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. CF mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. CG mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. CH mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 97 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. CHA mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. CI mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. CJ két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 104 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 104. Has voted? Votes. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elutasítottuk 105 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk CK mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk CL mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk CM mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, CN mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, CO mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103-as mellette, 103 as mellene ellene tartózkodok, elutasítva Sorry, I Elnézést. Akkor a 123-ast ellenőrizzük. Én azt mondtam, hogy elutasítottuk. Okay. No, no, no. One, two, three. Right, I'm closing the vote. Egy, kettő, három szavazást lezárom. De szerintem jót mondtam. Szavazást lezártam. Valóban elutasítottuk. Nem nagyon, de egy kicsit éppen csak. Okay, right. That... Na. Úgy gondoltuk, hogy túl sokat ünnepeltünk az előző ügyben. Na. CP. Mellette ellene tartózkodók elfogadva CQ mellette, ellene tartózkodók elfogadva CQA, mellette ellene tartózkodók elfogadva 19 CR, e, bocsánat, mellette ellene tartózkodók elfogadva, Afko 5 mellette ellene tartózkodók ellenőrzik az AFKO 5-öt, de szerintem elfogadtuk. Mindenki szavazott, szavazást lezárom. Elfogadtuk. CS mellette, ellene tartózkodók elfogadva CT mellette, ellene tartózkodók elfogadva CV mellette, ellene tartózkodók elfogadva CW mellette, ellene tartózkodók elfogadva CWA mellette, ellene tartózkodók elfogadva akkor 8 mellette ellene tartózkodok elfogadva, CX mellette ellene tartózkodok elfogadva, CY mellette ellene tartózkodok elfogadva, CZ mellette ellene tartózkodok ellenérzőm, CZ gépe szavazunk. Szavazást megnyitom. Szavazás még nem zártam le. Did we close? Well, that was rejected. De azért elutasítottuk. Bőven. Lehet, hogy valaki rosszul szavazott, ezzel együtt bőven leszavaztuk. So we now have to vote one five. Tehát akkor meg kell szavaznunk a 128-as, 158-as mellette, 158-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva 46 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva továbbra is DA mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, AFKO 9 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, ellenőrzöm géppel, AFKO 9-es szavazást megnyitom. Has Szavazást lezárom, elutasítottuk. DB mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizhetem a tízest. Még valaki nem szavazott, a szavazást lezárom. Vote's closed. Szavazást lezártam. And that is reject. Elutasítottuk. 156 és AFKO 11 ugyanaz mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. DC mellette, ellene tartózkodok, elfogadva, DD mellette, ellene tartózkodok, elfogadva, DE mellette, ellene tartózkodok, elfogadva, 162-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítva, 163-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva DF mellette, ellene tartózkodók elfogadva DG mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük elektronikusan DG szavazást lezárom, a szavazást lezártam, elfogadtuk egyel ugrás a D3 mellette ellene tartózkodok elfogadva, DI mellette ellene tartózkodok elfogadva, DJ mellette ellene elfogad elfogadva, DK mellette ellene elfogad elfogadva, DL mellette ellene elfogad elfogadva, DM mellette ellene tartózkodok, elfogadva, DN mellette ellene tartózkodok, elfogadva, DO mellette ellene tartózkodok, elfogadva, DP mellette ellene tartózkodok, elfogadva, DQ e, először is szóbeli módosító az ECR részéről mellette, szóbeli módosító mellett, hiszen az ellene ellenőrzöm géppel. Még egy szavazatot kérek. A szavazást lezárom. Ez megbukott. DQ módosítás nélkül mellette ellene tartózkodók elfogadva. DR mellette ellene tartózkodók elfogadva, DS mellette ellene tartózkodók elfogadva, DT mellette ellene tartózkodók elfogadva, DTA mellette ellene tartózkodók elfogadva, DU mellette ellene tartózkodók elfogadva, DV mellette ellene tartózkodók elfogadva, DVA mellette ellene tartózkodók elfogadva, DW mellette ellene tartózkodók elfogadva, DX mellette ellene tartózkodók elfogadva, 197-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, DI mellett, DY mellette ellene tartózkodok. Elfogadva DZ mellette ellete, ellene tartózkodok. Elutasítva, elfogadva, bocsánat, 200 mellette ellene tartózkodok. Elutasítva 201 mellette ellene tartózkodok. Elutasítva EA módosító mellette ellene tartózkodok. elutasítva, úgyhogy most a 16-os és a 202-es jön, amelyek azonosak mellette, ellene tartózkodók elutasítva, EB mellette, ellene tartózkodók elfogadva, EC mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ED mellette ellene tartózkodók elfogadva, EDA mellette ellene tartózkodók elfogadva, akkor ellenőrizzük EDA-t géppel. Sorry, I, I uh, obviously misread. Nyilván félreolvastam. Simply voted, votes closed. Szavazat. Le, szavazás lezárva, elutasítva. So, Tehát 17-es módosító mellette ellene tartózkodok, ugyancsak elutasítva 207-es mellette ellene tartózkodók ugyancsak elutasítva EE mellette, ellene tartózkodók elfogadva 208, bocsánat, EF eh, részenkedi szavazás első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 212, nem, EG mellette, ellene tartózkodók elfogadva 212 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 213-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva ez is, EH mellette ellene tartózkodók elfogadva, EI mellette ellene tartózkodók elfogadva, EJ mellette ellene tartózkodók elfogadva, EK mellette ellene tartózkodók elfogadva, EL mellette ellene tartózkodók elfogadva, EM mellette ellene tartózkodók elfogadva, rátérünk elektronikusan a szöveg módosított változatának megszavazására a szavazást megnyitom. Még két szavazatot kérek leadni. A szavazást lezárom, valaki nem nyomta meg a gombot, de ettől függetlenül lezárom. 45 igen, 34 nem, 3 tartózkodás, bocsánat, 8 tartózkodás. voted. Mindenki szavazott, még két szavazat kell. Lezárom a szavazást. 35 igen, 2 nem, 7-es tartózkodás. Jelentéstevő. Óhajt. Szab, meg hogyha szabálytatni a, a tanácsadat hagyarások megkezdésére vonatkozó döntést szokásos eljárás szerint szavaznom kell. Szavazást megnyitom. One more to vote if Még valakinek szavaznia kell, hogyha szavazni hajt nem, akkor lezárom a szavazást. 38 igen, 5 nem, 2 tartózkodás. Tehát megkezdjük a tárgyalásokat a szokásos szavazó csapattal. Köszönöm szépen mindenkinek, gratulálok! Azt I Asszonyom, nem szeretném a szavazást lassítani, de, de, de szeretném hálámat kifejezni a kompromisszumos hajlandóságért nem csak az enyhétlenkös sevék felé, hanem a küldöttségek eh, tagjainak is. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a kompromisszumkészségét. Elnök, köszönöm. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szavazás volt, és nagyon remélem, hogy a tanács e, tudomásul veszi majd, hogy az Európai Parlament milyen álláspontokat alakított ki, és hogy olyan nagyon nem vonz bennünket a kormány közé megközelítés, mint őket. Készen állunk a következő szavazási menetre? Jó, akkor rátérünk Jean-Paul Gauzès e, jelentésére. Ez ugyanaz? Kettes módosító. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Záró szavazás a módosított szövegről, ezt elektronikusan intézzük. A szavazást megnyitom. mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 42 igen, 0 nem, és 2 tartózkodás. A szavazás a jogalkotási állásfoglalásról szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor a szavazást lezárom. 42 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. Ezzel tovább lépünk a következő anyagra, a 14-es napi rendi pontra, remélem. Vagy nem. Szampó jelentése. Ki a következő? Nincsen szavazólistám, kérem. 14-es napi rendhez kérnek szavazólistát, mondja az elnök. Okay, this is um, Sampo Terho's uh, report. Um, we now... Sampo Terho jelentése, B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette 29-es mellette ellene <clears throat> tartózkodás elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás meg elfogadtuk. <clears throat> G két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második részről ellenőrzést kérnek, ám legyen. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk két szavazattal, elnézést akkor. 37-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. 37-esről kérem géppel is szavazzanak a kollégák. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartóz. Két részben kell első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. K mellette ellene tartózkodás elfogadott. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50 hetes mellette ellene olyan bonyolultan van ez összetűzve. 58-as mellette, ellene tartó szkodás. 58-ast ellenőrizzük csak. Nem hallom, amit a kollégák mondanak az ajban. Mindenki szavazott? Én nem szavaztam, mert nem figyeltem, de egyértelmű az arány. 58-asnál voltunk? Igen, elfogadtuk. 50, 69-et mondott az elnök, azt mondja, de 59-re gondol, mellette ellen tartózkodás elfogad. 62-es, elnézést. 61-est ellenőrizzük. Rossz helyre néztem talán. Mindenki szavazott a 61-esről, lezárhatom? Elutasítottuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell, bár úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Um, a vote's open. I, I need some help here. A segítségeteket kérem. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk szerintem, de ellenőrizhetjük, ha nem hisznek nekem. 65-ös tét. Elutasítottuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Eredeti szöveg a 16-oshoz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A preambulum mellette ez nem módosítás, ez az eredeti szöveg. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egyes módosító szóbelivel együtt, amit az előadó nyújtott be. special helyett only értendő. Először a szóbeliről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most akkor a szóbeli nélküli módosító eredeti formájában. Szóbeli módosítóról ellenőrzést kérnek? Jó, akkor csak a szóbeliről egyelőre, géppel szavazunk. Szavazat egyenlőség van, vagyis elbukott a szóbeli. Most akkor a módosító szóbeli nélkül, egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, hármas mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette ellene, kicsit jobban nyújtózkodjanak? Ellene úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. Elutasítva. Kimentek emberek? Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene. A 9-esről géppel is szavazunk, mert nem egyértelmű a kép. És bevallom, hogy én is elvesztettem a fonalat, de lehet, hogy önök is. Lezárom a szavazást. Ez eléggé egyértelmű. Egyhangú szavazás. Jó volt mégis a megérzésem. F ren 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg az F-re vonatkozóan mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor jöhet a zárul szavazás az egész szövegről. Ezt géppel fogjuk megejteni. Még kettővel többen vannak a szavazók, most már jó. 44 igen, és két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok a szerzőnek. Most a beruházási bankkal kapcsolatos téma szavazása következik. Kérem a titkárságot, hogy segítsen. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, hármast kérem ellenőrizzük géppel. Lezárom a szavazást a hármasról. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás. A néppárt nem szavaz egyáltalán? Akkor elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos módosító első része mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell a hatos második részéről, elrendelem a szavazó gépes szavazást. Nem tudom, mi folyik itt, de Hármal többen szavaztatok. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyértelműen. Hetes. Mellette. Ellene tart. a hatos er... Most jött meg. Elutasítottuk. Ez még a hatosnak az eredménye. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas első része mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk. Ha mindenki szavazott, akkor valóban kiderül, hogy elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. tizenegyes mellette ellene tartózkodás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 16-os elfogadtuk. 9-es bekezdésre vonatkozó első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás Kicsit többen szavazzanak már. Jó, 18-ast akkor géppel is kénytelenek leszünk megszavazni. Ellenőrzés zajlik. Számolja a gép a szavazatokat. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazattal. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás. A 20-ast is ellenőriznünk kell, úgy látom. All right. We changed sides. <laughs> Megváltoztattuk a pártállásunkat? Lezárom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a módosított szöveg egészéről szavazunk. Géppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, még mielőtt mindenki elrohan. 39 egy arányban egy tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen, nincs más dolgunk. Következő ülésünk január 9-én 9 órakor kezdődik. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!